szervezeteknek nő, rengeteg nagyon jól képzett közg- női közgazdászunk és pénzügyi szakemberünk van. És vannak valóban felmérések, amelyek azt mutatják, hogy a vállalatokban és a pénzügyi ágazatban, a bankokban, azokon a helyeken, ahol kiegyensúlyozott a nemek aránya a vezető rétegekben, ott kiegyensúlyozottabb a döntéshozatal. Ezek a felmérések a pénzügyi válság után készültek el, és nagyon világosan mutatják, hogy a férfiak jobban hajlanak arra, hogy felelőtlen és nagyobb kockázatot vállaló döntéseket hozzanak. Ezt nem én találtam ki, ezt mutatják a tények, ezt mutatják az adatok, amelyeket több intézmény gyűjtött be. És ezért fontos, hogy legyenek nők és is férfiak is a vezető grémiumokban, és érvényesüljön a kiegyensúlyozott döntéshozatal. Ezért tartanám jónak azt, hogyha a jövőben közösen dolgoznánk azon, hogy hogyan tudunk olyan eljárásokat létrehozni, amelyek garantálják a nők képviseletét is, mégpedig az igazságos verseny elveinek megfelelően. Pontosan ezt az elvet vezettük be a vezetőnőkre vonatkozó irányelv kapcsán, és amikor is lefektettük, hogy az első lépésben meg kell vizsgálni az alkalmasságot, a képzettséget, és aztán a következő lépés az, hogy megnézzük, kinek a neme alul reprezent, ki alul reprezentált nemét tekintve, és neki kell előnyt biztosítani. Ez es adott esetben lehet nem semleges döntés is, ez a második lépés, hiszen előfordulhat, hogy egy nap majd a férfiak lesznek kisebbségben. Úgyhogy ez azt, azt hiszem egy módja annak, hogy igazságosabbá tegyük ezeket az eljárásokat. Ötödik éve vagyok a nemekért felelős biztos, és rengeteg különféle mítosszal és hazugsággal is találkoztam. Az egyik ilyen az volt, hogy különbözőek vagyunk. Persze, hogy különbözőek vagyunk, másképpen gondolkodunk férfiak és nők, és pontosan ezért van szükség a kiegyensúlyozott reprezentációra, képviseletre. Egyénekként is eltérőek vagyunk. Én egy totalitárius országból érkeztem, hogyha az egyenlőség szó elhangzik, akkor én ideges leszek, mert egy olyan rezsimben éltem, amely az egyenlőséget oktrojálta rá az emberekre de a nemek közötti egyenlőség nagyon fontos szempont. A második mítosz a kvóta, kvótához kapcsolódik, amelyet a Women on, Women on Boards irányelvvel vezettünk be, és önök azt kérték, hogy a pénzügyi ágazatban is vezessük be ezt a kvótát. Sokszor elhangzik, hogy a kvóta folyamányaként egy nő a helyébe lép egy fantasztikusan dolgozó, jól képzett férfinak, de ez nem így működik. Ne értsenek félre, én az a fair, az igazságos versenyt támogatom, de úgy gondolom, hogy a pénzügyi válság tanulságait le kell vonni, és látni kell, hogy a túlzott kockázatvállalás bajt okoz, annak idején elhangzott, hogy ha Lehman Brothers helyett Lehman Sisters lett volna, akkor nem került volna sor a pénzügyi válságra. válságra. Még egy utolsó megjegyzés néhány perccel ezelőtt. Nagyon sok fiatalt láthattunk itt a karzaton, hogyha fiatalok látogatnak el hozzám, fiatal nők, fiatal gyakornokok járnak nálam, akkor azt tapasztalom, hogy a fiatal lányok, nők nem beszélnek a diszkriminációról, egyszerűen csak mennek előre, és szerintem az is feladatunk, hogy biztassuk őket, segítsük őket, hogy nyugodtan legyenek magabiztosak, és vállaljanak nehéz feladatokat is, mert az alacsony önbizalom a felmérések szerint egy akadály, amely miatt a fiatal nők, fiatal lányok nem vállalnak vezető szerepet, és a nők hát sokszor konfliktus kerülőek is, ezt is valamilyen módon át kell hidalni. Aztán a so- Sosnyerz úrtól szörnyű dolgokat hallhattunk. Egyáltalán nem értek egyet azzal, amit tőle hallhattunk, de hölgyeim és uraim, itt voltam tegnap, amikor az akvakultúráról és a halak és az állatok védelméről folytatunk eszmecserét. Tegnap azt hallottam itt a teremben, hogy a halak nem érdemlik meg, hogy megvédjük őket, mert nem szavazó polgárok, nincs szavazati joguk és nem adófizetők de ma a nőkkel kapcsolatosan legalább ennél megengedőbb érvek hangzottak el, úgyhogy ez már valami. Köszönjük szépen Jurova asszonynak, most pedig Csiot asszonynak adok még egyszer szót a tanács részéről. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Zárásképpen szeretném önöket még egyszer biztosítani arról, hogy ami a gazdaság és monetáris terület állásáére való uniós jelöléseket illeti, a tanács elkötelezett a nemek közötti egyensúly mellett, és mindenképpen az EU-s jogszabályoknak megfelelően kíván cselekedni. Remélem, hogy sikerült tisztáznom azt is, hogy a tanácsnak mi a szerepe ezekben a folyamatokban. Még egyszer köszönöm mindenkinek a figyelmet. Köszönjük szépen Csiót asszonynak. Az eszmecsere végéig öt állásfoglalás indítványt nyújtottak be, ezzel a vitának vége. Az állásfoglalásokról szóló szavazás csütörtökön lesz. Most pedig rövid szünetet tartunk, megszakítom az ülést. Az elnök. Mr. Prime Minister. Tisztelt miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk. Tisztelt Európai Bizottsági Elnök úr, kedves barátaim! Fontos számunkra, hogy a szlovák miniszterelnökkel lefolytassunk egy vitát az Európai Unió jövőjéről. Pellegrini úr, az Európai Parlament a demokrácia szíve, és az Európai Bizottság, a Francia Köztársaság pozícióját követően gyakorlatilag mindegyik tagállam véleményét szeretnénk megismerni Európa jövőjéről. Ez egy nyitott vita. Ahogy tudja, számunkra fontos a jövő, fontos, hogy megerősítsük az Európai Parlament pozícióját. A migráció a tartalom szempontjából fontos kérdés. Az Európai Parlament elfogadta a Dublini szabályok reformját. Az Európai Tanástól egy döntést kértünk, ugyanakkor Szeretnénk jobban jelen lenni Afrikában, több pénzt befektetni Afrikába. Vannak egyéb fontos témák is. A szociális politika fontos számunkra, hogy harcoljunk a fiatalok munkanélkülisége ellen. Azon kell dolgozunk, hogy támogassuk a valós gazdaságot, és ugyanakkor a klímaváltozás ellen is föl kell, hogy lépjünk. Ez is egy nagyon fontos vállalása az Európai Parlamentnek. Az Európai Unió jövője egy nagyon nehéz időszakban Kínáról például az Európai Parlament hamarosan szavazni fog. Fontos kérdés ez, és vannak egyéb fontos témák is, amelyek napirenden vannak az európai választások előtt. A Brexit az egyik ilyen kérdés, talán a legfontosabb. mely asszony tegnap itt volt. Fontos számunkra, hogy ezekkel a témákkal kapcsolatban mi a szlovák elképzelés. Köszönöm szépen miniszterelnök úr, hogy ellátogatott hozzánk, öné a szó. Eh, Kérem, hogy jelezzék, hogyha a KSDI a spontán felszólalások keretében szeretnének felszólalni. Az elektronikus rendszert ehhez most megnyitom. Mr. President. Elnök úr, bizottság alelnöke, tisztelt politikai frakcióvezetők, tisztelt európai parlamenti képviselők szeretnék köszönetet mondani, hogy megadják a lehetőséget számomra, hogy ezen a vitán részt vegyek, Európa jövőjéről szóló vitán, és valóban megbecsülés a számomra, hogy ma itt önök előtt felszólalhatok. Ez a demokratikus parlament az összes európai állampolgárt képviseli. Az emberi történelmet mindig is az a kívánság vezette, hogy jobb jövőt építsünk. És pontosan ennek alapján született meg az Európai Unió 60 évvel ezelőtt demokratikus változások indultak 30 évvel ezelőtt Csehszlovákiában, és a béke, a prosperitás és az egység ideája vezetett minket. Az Európai Unió békét hozott Európába, stabilitást biztosított, szabadságot és prosperitást, sikereket, és még a kisebb országok esetében is, mint a Szlovákia, ez érvényes. Hölgyeim és Uraim! Szlovákia 1989-ben kezdett el visszatérni Európába. A demokrácia, a szabadság, az emberi jogok, a gazdasági és technológiai fejlődés voltak az ideáink. 15 évvel ezelőtt visszatértünk, visszakaptuk természetes helyünket, vagyis a nyugat-európai transatlanti értékek értékek közé kerültünk vissza mi is az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozással. Szlovákia útját különleges sikerek kísérték, de soha nem volt ez egy egyszerű, egyenes út. Volt egy nehéz gazdasági átalakulási időszak, harcolnunk kellett a magas munkanélküliség ellen, a bankrendszert át kellett, hogy alakítsuk, és strukturálisan át kellett, hogy formáljuk a gazdaságunkat demokratikus intézményeket állítottunk föl az új független demokratikus szlovák államban. Volt egy demokratikus válságidőszak is, és mindig sikerült teljesítenünk, sikerült teljesítenünk a NATO és az Európai Unió csatlakozásához a feltételeket. 2013-as NATO csatlakozás az egy win-win lépés volt, hiszen azok az új országok, amelyek csatlakoztak, modern, növekedő térséghez csatlakoztak, ugyanakkor az Európai Unió korábbi országai számára pedig a terület kiterjesztése volt előnyös, és az egységes piac is tágult. Szlovákia ma már az európai család tagja a GDP növekedéshez mi is hozzájárulunk, stabil tagja vagyunk az erővezetnek, alacsony a munkanélküliség, és az elmúlt években a emigráns országból olyan országa váltunk, ahova több ember érkezik, mint ahányan elhagyják az országot. És általában a légkör is megváltozott hazámban. Szabadabbak, az emberek nálunk növekedett a jólét, és igényesebbek vagyunk a politikusokkal, a politikai élettel szemben is. Mi kihasználjuk ezt a lehetőséget, hogy modernizáljuk országunkat. Erős a társadalom, a média szabadság is magas szintű. Persze felismerjük azt, hogy vannak olyan szektorok, ahol még van tennivalónk, például a képzés minősége, a kutatás, fejlesztési kapacitások, a korrupciós lehetőségek csökkentése. A szlovák történelem inspiráció lehet a jelenlegi helyzetben is az Európai Unió számára. Hiszen bebizonyítottuk, hogy a nagyon nehéz kivívások ellen is föl lehet lépni. Lényeg, hogy meglegyen erre a jó szándék. Milan Lastislav Stefanik, fontos szlovák és európai politikus, a 1918-ban a szlovák köztársaság egyik alapítója, azt mondta, hogy azok az emberek, akik, akik határozottan föllépnek, azok számára minden elérhető. ez az üzenet vezérelt minket az EU csatlakozás folyamán is, hiszen nagyon sok feladatunk volt abban az időben nehéz folyamatokat kellett, hogy végigjárjunk az ERO övezethez való csatlakozás során is, de soha nem álltunk le. Meggyőződésünk az, hogy az európai gondolat kell, hogy minket vezéreljen. Az egységes Európa természetes területe a mi létünknek, egzisztenciánknak. Meg vagyok győződve arról, hogy semmilyen alternatíva nem létezik számunkra. És ezt hangsúlyoztuk a szlovák elnökség idején is. A Mm, pozsonyi ülésen egyértelmű üzenetet fogalmaztunk meg. Egységes Európai Uniót kell föntartani a, a brit szavazást, szavazás okozta sokkot követően. Ugyanakkor az Európai Uniós értékek elleni támadást is végig kellett, hogy éljük, például a szabadság területén. Bármilyen ilyen jellegű támadás, bármilyen támadás, ami az újságírókat éli, érinti, erősen foglalkoztatja a lakosságot, ezt éltük végig Szlovákiában, és ez is mutatja, hogy mennyire érettek az állampolgáraik. Néhány héttel ezelőtt volt az egyéves évfordulója Ján Kuciak és Martina Kusnariba gyilkosságának. Sokkosan, sok ként értette az egész Szlovákiát, az egész országot ez a gyilkosság, ez a kettős gyilkosság. És szeretném azt biztosítani, hogy egy egységes célunk van, le kell, hogy folytassuk a nyomozást, és igazságot kell, hogy szolgáltassunk azon bűnözők ellen, akik ezt a gyilkosságot elkövették. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek és az Emberi Jogi Monitorozási Csoportnak is, az együttműködésért. Néha kritikusak is voltak. Az Europolnak is szeretnék köszönetet mondani, fontos szerepe van a nyomozásban. Az első eredményeket már látjuk, mert néhány felelős már várja az ítéletet, vagy pedig le, tartott, le lettek tartóztatva. Ma megerősíthetjük, hogy a egy ilyen nehéz időszakban is továbbra is szeretnénk az Európai Unió legintegráltabb csoportjához tartozni. Készen állunk arra, hogy vállaljuk a felelősségünket e tekintetben a közös integrációs folyamatban, és készen állunk arra is, hogy közösen építsük európai jövőnket. Hamarosan elnökválasztásra kerül sor szlovák köztársaságban. Meggyőződésem, hogy a szlovák állampolgárok bizonyítani fogják, hogy mennyire éretek, felkészültek, és olyan jelöltet fognak választani, aki Európa barát. Az a párt, amelyet képviselek, a kormánypárt, nem választhatott volna Európa barátabb embert, mint Maros Sefcovicsot, a bizottság alelnöke alelnöki szerepét is megkapta. Ez is bizonyítja, hogy mennyire fontosak számunkra az európai értékek. Hölgyeim és uraim, Szlovákia sikertörténete egy bizonyos mértékben attól is függ, hogy honnan érkezünk. Közép-Európa a természetes élet területe Szlovákiának, mögöttünk áll a történelmünk, fontos a földrajzi meghatározottságunk és a kultúránk. A regionális politikai együttműködés rendkívül fontos EU sikerek szempontjából a francia-német együttműködés, a Weimar, a Benelux, a balti országok és a visegrádi csoport új kezdeményezésekkel áll elő, új ötletekkel áll elő, és ez is megerősíti az uniót. Szlovákia adja jelenleg a Visegrádi csoport elnökségét. A fő célunk az, hogy pozitív agendával álljunk elő, és hogy megerősítsük az EU-t. Természetesen tudjuk, hogy vannak különbségek közöttünk, néha kritizáljuk egymást, néha nem értjük meg egymást, de ebben az időszakban, amikor nagyon sok a kihívás, mindenkit össze kell, hogy fogjunk, mindenkit az asztal mellett kell, hogy tartsunk, és az asztal mellett kell, hogy párbeszéd keretében megoldjuk a problémáinkat. Az Európai Unió jelentős erőfeszítések eredménye több generáción átmutatott ez. Jelenleg, amikor Európa és a nyugati demokráciák rendkívüli fejleményeket mutatnak fel, nagyon sok kihívás áll előttünk, belső kihívás, Európán kívüli kihívások, Látjuk, hogy Oroszország és Kína egyre határozottabban lép fel. Nagyon fontos, hogy egységes, erős európai választ adjunk erre. Azt is látjuk, hogy a klímaváltozásnak előre nem látható gazdasági, politika, szociális hatása lehet az életre. Látjuk egy újfajta technológiai forradalmat. Európa csak akkor fogja ezt túlélni, hogyha a technológiai változás élvonalában áll. Ahhoz, hogy ezt elérjük a kormányoknak, kormányoknak össze kell fogniuk. Európán belül is nagyon sok kihívás áll előttünk. Növekednek, növekednek a szociális különbségek, a, elöregedik a társadalmunk. A regionális szociális gazdasági különbségek nem járnak hozzá ahhoz, hogy az egységesség érzése megerősödjön. Sokan úgy érzik, hogy hátra maradnak. Ebben a kontextusban szeretném elmondani, hogy nem nagy meglepedés, hogy a tömeges bevándorlás Európán kívülről újabb feszültségekhez, konfliktusokhoz vezetett. Megfelelkeztünk arról, hogy beszéljünk az állampolgárokkal Európáról, demokráciáról, a jövőre vonatkozó terveinkről. Amikor nem kapnak választ tőlünk, akkor másfelé fordulnak. A kommunikáció hiánya táptalaja lehet a félre tájékoztatásnak és a hamis információknak. Erre egy nagyon jó példa a 2016-os brit referendum. Természetes, hogy az elszigeteltség, a protekcionizmus és a nacionalizmus nem jelentenek megoldást. A mi választunk nem lehet a fragmentáció kis nemzetállamokká, korlátozott forrásokkal, hanem a válaszunk az Európai Unió megerősítése kell, hogy legyen, mint globális szereplő. Hölgyeim és uraim! Eh, ahogy 17 eh, kollégám ezt már megtette, én is röviden szeretném elmondani, hogy mi az elképzelésünk a közös jövőnkről. Mi is ez a vízió? Vonzó legyen az unió, az állampolgárok eh, bízhassanak az unióban, és támogassák azt. Ez továbbra is egy nagyon fontos üzenete a pozsonyi csúcsnak. Először is az Unió egységes kell, hogy legyen, prosperáló és biztonságos. Másodszorban az Unió legyen fontos globális szereplő, legyen őszinte az állampolgáraival szemben, és az Unió számára legyen fontos a jövője. Ugyanakkor egy közös utat kell, hogy találjunk, hogy ezeket az ideákat megvalósítsuk. Tehát a kérdés az, hogy hogy jutunk el odáig. Először is egységesek kell, hogy legyünk. Az egységesség volt az a szó, amit a kollégáim a legtöbbször használtak, azok a kollégák, akik már erről a témáról itt beszámoltak önöknek, és teljesen igazuk volt. A tagállamok közötti egységesség nélkül csak mások döntéseit kell, hogy elszenvedjünk. Nem lehetünk hitelesek és sikeresek, nem tudjuk elérni a céljainkat, hogyha nem ö, hagyjuk hátra a korábbi kelet-nyugati megosztottságot. Meg kell, hogy szabaduljunk a sztereotípiáktól. És itt most szeretnék emlékeztetni egy szlovák politikus Milán Hodzsa szavaira. Ő Szlovákia Csehszlovákia miniszterelnöke volt 1935-38-ban, és 42-ben azt írta, az európai biztonság nem épülhet csak nyugaton, ehhez Közép-Európára is szükség van. Közös demokratikus értékek, intézmények adnak reményt a jövő számára. Úgy gondolom, hogy a különbségek a földrajzi akadályokon túl közös érdekeink vannak. Fontos a kommunikáció, meg kell próbáljuk megérteni egymást, és mindkét oldalon erőfeszítéseket kell tennünk ehhez. Vannak pozitív példák arra, hogy hogyan lehet a különbségeket megoldani. Csak két példát említenék, a dolgozók kiküldetése és a kétféle élelmiszer minőségre vonatkozó szabályok. A következő kérdés a migráció. Közösen kell, hogy kidolgozzunk egy olyan megoldást, ami mindenki számára megfelelő. A migráció kezelhető kell, hogy legyen, és a migrációnak az európai érdekeket kell szolgálnia. A politika egységességet nem tudjuk fenntartani, hogyha a szociális gazdasági konvergenciát és kohéziót nem szolgáljuk. Más szavakkal, a prosperitás mindenki számára előnyös kell, hogy legyen. Korlátoznunk kell a globalizáció negatív hatásait, és e, meg kell, hogy akadályozzuk az adóelkerülést a vállalkozásoknak ott kell adót fizetniük, ahol működnek, és ahol a profit keletkezik. Harcolnunk kell az ellen, hogy növekszik a különbség a társadalmaknak, és hatékonyabban kell, hogy megosszuk a jólétet. Európai minimumbér bevezetése lenne az egyik eszköz ahhoz, hogy a szociális szolidaritást szolgáljuk. Kormányom számára különösen fontos a szociális jogok európai pillére. Erős szociális dimenziót kell ezzel biztosítani a jövő számára az Európai Unióban. A Szlovákia számára fontos a tisztességes munkaerő mobilitás, ami lehetővé teszi a dolgozóink és a vállalkozások számára, hogy kihasználják az egységes piac adta lehetőségeket. Ösztön, üdvözöljük az Európai Munkaügyi Hatóság fölállítását, és már be is jelentettük, hogy szívesen látjuk, szívesen fogadjuk ezt az intézményt a fővárosunkban másrészt globális szinten fontos szereplő kell, hogy legyünk. Az EU-nak fontos globális szerepet kell adni gazdasági erejének megfelelően. És lépést kell tennünk azért, hogy egységesítsük az erőinket, meg növeljük a kapacitásépítő képességeinket, és a védelem területén is ez fontos. Szlovákia az állandó strukturális biztonsági és védelmi együttműködést, a PESCO-t támogatja, ugyanakkor elismeri azt is, hogy a NATO és az EU szerepe komplementer globálisan, hogy fontos legyen a szerepünk, ez azt is jelenti, hogy a hosszú távú vállalásainkat teljesítenünk kell. Mi nem egy ö, exkluzív klub vagyunk, egy inkluzív közösség kívánunk lenni, amely nyitott mindazok számára, akik a kritériumokat teljesítik, és azok számára is, akik esetleg elhagytak minket. Ez a stratégiai érdekünk, mert egyébként valaki más fogja ezt a vákumot betölteni. Ugyanakkor a globális terminus azt jelenti, hogy legyen jelentős gazdasági erőnk, legyen erős a valutánk, és mindezt alapozza meg egy erős, de tisztességes nemzetközi kereskedelem. Mi kell, hogy a bajnokok legyünk ebben a témában? Harmadik cél. Őszintén kell, hogy legyünk az állampolgárainkkal. Nem ígérhetünk az állampolgároknak egy problémamentes életet, kemény munka áll előttünk, és jelentős kihívások állnak előttünk. Az EU nem tud minden problémát megoldani. Ugyanakkor, amit kínálni tudunk az állampolgárainknak, az egy hiteles jövőkép, és ennek a megvalósítása. Fontos, hogy az állampolgáraink, és főleg a fiatalok maguknak érezzék az EU értékeit, hogy az EU nem egy távoli brüsszeli fikció, nem, mi vagyunk az Európai Unió. We need to konfrontálódnunk kell azokkal, akik más mondanak. Hogyha nem veszük őket figyelembe, vagy kifigurázzuk őket, az nem megoldás, hanem a tényeket kell, hogy szembeállítsuk az ő szavaikkal. Az EU már egy széles körű erős közösség, közös identitással hiszen van valami az EU-ban, ami személyes is, ugyanakkor ez nem veszi el a mi nemzeti vagy személyes identitásunkat. Az egységesség, az értékek egységessége kell, hogy legyen a különbözőségeket magában foglalva. Nemzeti, regionális, helyi kultúránkat fönn kell tartsuk. Végül a negyedik megjegyzésem. Foglalkoznunk kell a jövővel. Hamarosan az európai választások során az európai politikai pártoknak lehetősége lesz arra, hogy egy új reális képet adjanak az unióról. Az európai vita nagyon élénké vált sok szinten, politikai, civil, társadalmi, nemzeti, regionális szinten is. Macron urat nagyra értékelem, hiszen jelentősen ösztönözte ezeket a vitákat, amikor bemutatta, hogy mi az elképzelése a jövőről, és egyetértek vele nem szabad a státuszkó csapdájába esnünk, és meg kell, hogy újítsuk az Európai Uniót. Tőlünk, a vezetőktől függ, hogy megtaláljuk ezt a közös utat, és megtaláljuk az eszközöket, amelyekben az állampolgárok bíznak, és amelyeket támogatnak. Szabadságra, fejlődésre, előrelépésre van szükség, védelemre van szükség az Európai Unióban. Meg kell, hogy védjük a négy szabadságjogot, amelyek az EU integráció középpontjában állnak. EU szintű vitát kell folytatni arról, hogy milyen legyen a stratégiánk az évszázad közepe felé tekintve. Jelentősen át kell alakítani az EU-t, hiszen klímasemleges gazdaságot kell kialakítsunk szociális átalakulásra is szükségünk van, tisztességes kell ugyanakkor legyen az átalakulás a vállalkozásokkal szemben. Az európai gazdaság jövőbeni fejlődése tekintetében fontos az automatizáció és a digitalizáció. Egyrészt jelentős az aggály, hogy az nem lesz elég munkahely, mert a robotok átveszik a helyüket. Másrészt pedig jelentős aggályok merülnek föl a felkészült, a képzett dolgozók hiánya tekintetében is. Minél inkább, minél magasabban képzett emberekre van szükség a munkaerőpiacon ahol a munkahelyekhez képest a legmagasabb a robotok száma, az Németország, Dél-Korea, Dél-Korea Szingapur, de ugyan ezek az országok, ahol a legalacsonyabb a munkanélküliség is. Tízezer munkahelyre Szlovákiában most 151 robot jut. Ez magasabb, mint az átlag, Európai Uniós átlag, és a legmagasabb szint a közép-kelet-európai országok tekintetében. Támogatnunk kell ezt a technológiai változást felelős politikával. Hogyha őszinték akarunk lenni a jövővel kapcsolatban, megfelelő eszközökre van ehhez szükség, és megfelelő szabályokra, például a éves pénzügyi keret. A jelenlegi EU költségvetés a GNI-nak csak egy százalékát szállja erre a célra. Amikor az új kívásokról beszélünk, akkor foglalkozunk kell a kohéziós politikával is. A következő több éves pénzügyi keretben a pénzügyi keret csökkentése az egy rossz üzenetet fogalmaz meg, hiszen a Kohéziós politika segíti a egyes régiókat, hogy nehéz gazdasági időkben is fölzárkozhassanak. Említettem, hogy a jövőnkről kell, hogy beszéljünk. Kérem, hogy beszélhetünk az új többéves pénzügyi keretről, hogyha nincs egyetemű elképzelésünk az Európai Unióról? Nem hiszem, hogy megfelelő megközelítés az, hogy először megnézzük, milyen a költségvetés, és aztán eldöntjük, hogy ebből mit tudunk kifizetni. Szerintem meg kell fordítani ezt. Először meg kell nézzük, hogy 5-10-20-50 év múlva hova akarunk eljutni, mik a prioritásaink, és ezt követően kell dönteni arról, hogy mekkora, milyen fajta költségvetésre van szükség a prioritásainkhoz. Én ezt a megközelítést tekinteném megfelelőnek. És amikor új technológiákról beszélünk, akkor nagyon nyitottak kell, hogy legyünk. Ki kell, hogy mondjuk, és most nem az Európai Parlamentről beszélek, hanem általánosságban, európai szinten nem tudunk felzárkózni a, ezen a területen a fejlődés sebességét nem tudjuk fölvenni, mindig le vagyunk maradva. A digitális forradalom keretében a szabályozással nem tudjuk ezt követni. Mindig lemaradunk, mindig olyasmit szabályozunk, amit már mások használnak, és néha olyan szabályozást hozunk, amivel túlszabályozunk mindent, és aztán meg panaszkodunk, hogy miért nem vagyunk ugyanolyan szinten, mint az Egyesült Államok vagy Ázsia, ahol az innovációs környezet sokkal kedvezőbb, és 27 vagy 28 különböző szabályozás érvényes nálunk. Úgyhogy rugalmas szabályozási keretre van szükség. Nem szabad minden egyes dolgot külön és külön szabályozni, mert a digitális forradalomnak ez nem felel meg. Alapszabályokat kell lefektetni, kereteket, rugalmas kereteket, mert mi politikusok egyszerűen nem tudunk olyan gyorsan lépni, ahogy kellene, és hogyha a nulla célú iparról beszélünk, akkor támogatnunk kell az államokat arra, hogy a kormány is a nulla szintet célozza meg, mert vannak olyan országok, ahol lehet 2 nulla, 3 nulla, és lehet, hogy van 4-0 is a kormányok szintje. Hölgyeim és uraim! Az európai választások hamarosan megérkeznek. Össze kell, hogy fogjunk a hamis információk ellen, a kiberpropaganda ellen, a támadások ellen beszéljünk, el kell, hogy érjük, hogy az emberek minden napokban beszéljenek az Európai Unióról, és meg kell, hogy értsék, hogy fontos a választás. Ez az egyetlen lehetőség, hogy vezessék az Európai Uniót, és nem szabad, hogy hagyják, hogy mások szóljanak helyettük. Nagyon sok munka áll előttünk. Azzal fejezném be a beszédemet, hogy az egyik alapító atyát idézem, Jean Monnet az emberek a változásokat csak akkor fogadják el, amikor muszáj és a szükségességet csak akkor ismerik fel, amikor már a válságot a saját bőrükön érzik. Bátrak, határozottak kell, hogy legyünk. Változásokra van szükség, el kell, hogy érjük, hogy mindenki számára vonzó legyen az Európai Unió. Legyen olyan az Európai Unió, amely ö, tanul a múltbeli hibákból, és így készül föl arra, hogy átölelje a jövőt. És még egyszer mondanám, vonzó Európai Uniós képre van szükség, amelyben bízhatnak az állampolgárok, és amit támogatnak. Köszönöm a figyelmet! Thank you very much, Mr. Prime Minister, for your speech. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterelnök úr a hozzászólását. Most pedig az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek adok szót. Üdvözlöm, elnök úr, mondja olaszul az elnök. Tisztelt miniszterelnök úr! Hadd valljak be valamit. Nem aludtam eleget ma éjszaka, mély asszony miatt, de eleget aludtam ahhoz, hogy Szlovákiáról álmodhassak, és hadd mondjam el, hogy a bratislavai csúcsra gondoltam 2016. szeptemberében, három hónappal azután, hogy a britek úgy döntöttek, hogy az Európai Uniót elhagyják. Az ön kormánya annak idején ön is kormánytag volt akkor, nagyon sok érdemet szerzett, és a szlovák kormány kezdeményezte azt a gondolatot, hogy először 27 körében gyűjjünk össze csúcstalálkozó keretében. A szlovák kormány úgy gondolta, hogy a Brexit a múlt, és nekünk fel kell készülnünk az Európai Unió jövőjére. Ezt tettük Bratislavában, fogadva azt, mi aztán a bratislavai roadmap, roadmap lett. Ez az európai csúcs, ez emlékezetes. Néhány nappal azután volt ez azután, hogy az State of the Union speech-et megtartottam itt az Európai Parlamentben, és hadd mondjam el, hogy számomra az én politikai karrieremben a Bratislavai csúcs találkozó nagyon fontos pont volt, eh, hiszen ott eh, bátorsággal, elkötelezettséggel léphettünk előre egy európai jövő felé. amelyről sokan azt gondoltuk, hogy a brit döntés után ez már nem is lehetséges. E, a brit e, kormányjal megállapodtunk e, éjszaka a következményekről, a Brexit következményeiről és a feltételekről, és tegnap éjszaka elmondtam, hogy ez volt a második esélyük, ez a második esélyük, de nem lesz harmadik esély. Úgyhogy azt várom, hogy a brit parlament tagjai ma elfogadják az európai és brit megoldást, és amely nek a formája egy egyezmény, amely a kilépést kíséri. Péter, én önnek köszönetet szeretnék mondani a bizottság nevében, amit kaptunk és kapunk a szlovák kormánytól. Én azt gondolom, hogy annak idején amikor a kiküldött munkavállalók irányelvének módosítására került sor, e, akkor nagy támogatást kaptunk, és aztán ugyanezt a támogatást kaptuk a munkaügyi e, hatóság létrehozásával kapcsolatban az a e, kormány, amely befogadja az országa területére ezt a hatóságot, ez nagyon fontos előrelépést mutat, és sokkal előbbre mutatóbb magatartást mutat, mint az, aki például a bankhatóságot akarja befogadni. Hadd mondjam el, hogy az európai szociális pillér nagyon fontos, eh, és ezt ön is elmondta. Minél több miniszterelnök mondja ezt el, eh, és nem csak itt, hanem a miniszterek eh, tanácsában is, annál kevésbé érzem magam elszigeteltnek. A szlovák kormány sokat segített nekünk abban, hogy megvalósítsuk a szociális alapot, Göteborgi alapot, Ez arról szól, hogy Európa szerte egy minimál bért fogadjunk el. Ez nem a múlt héten merült föl ez az gondolat, hanem ez már ezen, szak, ezen bizottság munkának megkezdése óta foglalkoztat bennünket, és szeretnénk minél gyorsabban haladni ebben. Ugyanez érvényes a minimál jövedelemre. Ön beszélt a pénzügyi tervről, pénzügyi keretről, és e, ez igaz. Először a politikában kell megállapodni, és utána kell megállapodni abban, hogy ezt hogyan finanszírozzuk. Pontosan ezt akarja az Európai Bizottság is, pontosan ezt a megközelítést választjuk mi is. És e, ön azt mondta, hogy nem szabad elfeledkezni e, arról, hogy a kohéziós politikát is meg kell tartani. Én egy feltétel nélküli rajongója vagyok a kohéziós politikának, de hogyha először be kell állapodnunk a politikában, és ön is ezt mondta, az innovációs politikát, a modernizációs politikát sem szabad elfelejteni, a digitális eh, politikát, a védelmi politikát, ez mind megtörtént. A kohéziós politika azonban ugyanúgy fontos, a mezőgazdasági politika ugyanilyen fontos. Tehát, hogyha mindezeket a politikákat, amelyeket felsoroltam, megtartjuk, akkor több mint 1,40%-ra 41%-ra növekedne ez a GNI 41,41%-ára növekedne a költségvetés, és a legeurópa barátabb kormány még a szlovák sem fogadná ezt el. Um, Szlovákia most a visegrádi országok elnöke. Én azt szeretném, hogyha kihasználnák ezt az alkalmat arra, hogy ezt a haszontalan vitát zárjuk le, ami a kelet-európaiak, bár én inkább azt mondanám, hogy közép-európaiak és a nyugat-európaiak között folyik. E, Európának is két tüdőre van szüksége, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a két tüdőfél ne ütközzön e, folyamatosan. Mindennyiunknak van feladata ne gondoljuk, hogy csak az Európai Bizottság vagy a parlament és néhány kormány, nyugati európai kormány felelős ezért az összeütközésért, ami néha már tényleg nevetségessé fajul. Úgyhogy kérem, hogy az elnökség, a visegrádi országok elnökeként használják ki ezt a lehetőséget, és rendezzék ezt a helyzetet. Szlovákia volt szó, Szlovákia nem semleges ország. Ne felejtsük el, hogy a prágai tavasz nem csak prágai tavasz, hanem bratislavai pozsonyi tavasz is, ezt is említenünk kell. Azt látjuk ebben az országban, hogy különös figyelemmel fordulnak felénk, és azt szeretném, hogy a Szlovákia ne, ne gondolja azt, hogy Európának a többi része nem szereti Szlovákiát. Ennek az ellentéte az igaz. Azt gondolom, hogy vannak olyan történelmi események, amelyek nem annyira ismertek. Annak idején a csehszlovák számüzetésben lévő kormány egy európai projektet ösztönzött, és egy európai uniós projektet. Ez a dokumentum, ez az esemény nem annyira ismert, de ebben a szövegben van egy mondat, ami engem nagyon lenyűgözött. Azt írták, hogy azt szeretnék, hogyha egy napon Nyugat-Európa országai csatlakoznának hozzánk, és együtt hoznánk létre az Európai Uniót. Így áll ebben a dokumentumban tehát ne felejtsük el, hogy a közép-európai országok voltak azok, akik először álmodtak erről a békés Egyesült Európáról, és a mi feladatunk, és az önök feladata, hogy folytassuk, megvalósítsuk ezt az álmat. Köszönöm. Merci, Jean-Claude. Köszönöm szépen, Jean-Claude, és most meghallgatjuk a frakciók hozzászólásait. González Pons úré a szó a EPP nevében. Köszönöm Juncker úr a szavait, és szeretnék köszönetet mondani a miniszterelnök úrnak is. Üdvözlöm az Európai Parlamentben. Köszönöm, hogy elmondta az európai jövőjére kialakított képét. Az Európai Néppárti Frakció nevében szeretnék köszönetet mondani a tartalmért és a tónusért is. Ján Kusziák és társának a gyilkossága, ezt is említették. Hát a sajtószabadság a demokrácia egyik fontos pillére, és amikor egy újságírót megölnek, akkor ez a tragédia mindannyiunkat és az összes demokráciát érinti. Máltán még mindig nem találták meg a felelősét Daphne Kaligának a gyilkossága tekintetében. És Robert Fica lemondásán túl ugye nagy előrelépések úgy tűnik nem történtek, nem sikerült lezárni a nyomozást. És miért? Mi akadályozza, hogy lezárják a nyomozást? Aggályos számunkra, rendkívül aggályos néhány koalíció tagnak a retorikája, illetve elnöki jelöltnek a retorikája, mert továbbra is gyűlölet beszédet használnak a sajtó ellen és az ellenzék ellen. Mit kívánnak tenni ez ellen? valóban harcolnak a gyűlöletbeszéd ellen, pedig egészen önhöz közel álló személyek is alkalmazzák ezt a gyakorlatot. Nehéz időszakot élünk, nem tudjuk, hogy hova vezet minket a Brexit. A, a transatlanti szövetség folyamatosan kihívások elé állít minket mm, fölmerül a veszélye, hogy megosztanak minket. A második világháborút követően precedens nélküli migráns jelenség a következő kihívás. Éppen ezért kell, hogy még egységesebbek legyünk. És kétségtelen, hogy amikor ilyen körülmények érvényesek, akkor az önkormánya kormánya pontosan ellenkező módon eh, lép fel. Igen, itt most elmondta ezt a beszédet, de a kormánya egész más tesz. Szeretném tudni, hogy mi a valós pozíciója. Az az igazság, amit itt elmondott, vagy pedig az az igazság, amit a kormány a Szlovákiában tesz. Valóban dolgoznak az eh, fokozott integ- európai integráción? és valóban a NATO-hoz való csatlakozás során is mindent megtettek. Vannak olyan kérdések, amelyek aggályosak számunkra, nem csak azért, mert nem tisztázták ezeket, hanem azért is, mert a ma délelőtti szavai ellentétesek azzal, ami történik otthon a kormányában. Az Európai Néppárt számára egyértelmű, hogy konkrét cselekvésekre kell építeni az Európai Uniót. Az állampolgároktól kell kiindulni, a nagy szavakra, nagy beszédekre nincs igazán szükség. Például a le, egyik legrosszabbul kezelt, vezetett mezőgazdaság az önöké az egész Európai Unióban. Fontosak az ambíciók, de az ambíciók legyenek megvalósíthatóak. A nemzeti politikát nem lehet konfrontálni Brüsszellel, a politikai, nem lehet politikai háborút folytatni Brüsszel ellen. Az európai szintű populizmus ugyanolyan veszélyes, mint a nemzeti populizmus. Belülről kell építeni az Európai Uniót, kezelni kell a problémákat. Tisztelt miniszterelnök úr, európai talajon vannak olyan harcok, amelyek európai harcok. Ugyanakkor Venezuelában a szabadságért, a demokráciáért harcolnak, és sajnos ma az élelmiszertért is harcolnak. És az önkormánya nem ismerte Guaidó megbízott vezetőnek Venezuelában. Oroszország, Kuba, Irán, csak felsorolnám ezeket a kérdéseket. Tisztelt miniszterelnök úr, mennyit fog még várni hogy valóban a nép mellé álljon, amely éhezik, és nem kapja meg a gyógyszereket. Miniszterelnök úr, az igaz, hogy erőfeszítésre, egységre van szükség az európai államok megvalósításához, a, vissza kell nyerni a bizalmat, a kapcsolatot, az állampolgárokat, az ideákat. Egyébként valószínűleg ezt rosszul teljesítjük, mert egyre több állampolgár olyan Európa ellenes és szélsőségek mozgalmak felé fordulnak, amelyek nem vallják ezeket az értékeket. A nemzeti populizmus ez a legfontosabb, legjelentősebb fenyegetés az európai állama szemben. Igen, a nemzeti populizmus a legnagyobb fenyegetés velünk szemben és a belső populizmus az, amelyik a legtöbb kárt tudja okozni. A következő mandátum során egy nagyszámú nemzeti populista tagunk lesz, és ezért ön is felel, ahogy egyébként Juncker elnök úr is ezt említette, és nekünk mindent meg kell tennünk, amire lehetőségünk van. A tanácsban nagyon fontos munkájuk lesz, a bizottsági elnököt kell javasolni a parlament számára. Szeretném megkérni, hogy akkor emlékezzenek arra, hogy nem szabad elfoglalni olyan jelöltet, aki európai választásokon is jelölt volt. Tehát az európai polgároknak a szavazását nem szabad megcsonkítani a szavazati lehetőségét. Május 26-án az Európai Történelemben egy új fejezet kezdődik. Az együttműködés kell, hogy a legfontosabb legyen, és minden egyes szót meg kell hallani, a nagyokat, a kicsiket, minden hangot meg kell, hogy halljunk, az erőset és a csöndeset is, mert az egység a legfontosabb az Unióban. A nome del gruppo socialista. Szocialista frakció nevében képviselője a szó. Eh, Tisztelt miniszterelnök úr, nagyon inspiráló volt önt hallgatni. Érdekes volt hallani azt, hogy ön milyen elképzelésekkel rendelkezik Európa jövőjéről, és hogy Szlovákia milyen szerepet játszhat mindebben. Az ön hazája kelet és nyugat határmesdjéjén található, évtizedeken át megosztotta keletet és nyugatot a vasfüggöny, és itt folyik végig a Duna is, az európai kontinens egyik legfontosabb ütőjere. Szlovákia hihetetlen fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben, a cseh köztársaságról való leválás békésen zajlott le, és Szlovákia gazdaságilag is nagyon pozitívan fejlődött. A régió első tagá, EU-s tagállamaként Szlovákia be tudta tölteni a konvergencia kritériumokat, és így bevezethette az eurót, ez hozzájárult a gazdasági fellendüléshez. Ezek nagyon pozitív fejlemények, és az ön hazája jó úton halad, nagyon fontos tényezővé vált Európában. Nem utolsó sorban bizonyították ezt két évvel ezelőtt a soros elnökség betöltésével is. De ahol sok a fény, ott sok az árnyék is. Sajnos a sikerük fénye bevonzotta a molyokat, a molylepkéket is. A maffia, a korrupt mechanizmusok olyasmi, amit sokat emlegettünk az utóbbi időszakban Szlovákia kapcsán, nem utolsó sorban EU-s pénzek kapcsán, és Jan Kuciek életével fizetett az ottani fejleményekért. Az ő és jegyese meggyilkolása felrázta Európát, és politikai következményei voltak ezeknek az eseményeknek. Az Európai Parlament a LIBE szakbizottság keretein belül létrehozott egy olyan munkacsoportot, amely jogállamisággal foglalkozik, és amely vizsgálja a nem csak az ön hazájában jelenlévő ilyen jellegű jelenségeket. A következő plenáris ülésen szavazunk majd a vonatkozó jelentésről. Az ön hazájával kapcsolatosan a mérleg pozitív sok ügy kapcsán sikerült felderíteni a gyilkosság egy részét is, amelyet az imént említettem, és az Európollal való együttműködést is hozzá, meg kell említeni, ez igazi európai hozzáadott értéket jelent. Ugyanakkor vannak még kételjek, hogy levonták-e hosszú távon is a következtetéseket, ami az igazságszolgáltatás függetlenségét és a média szabadságát illeti azt kérjük önöktől, hogy ne engedjenek ezekben a kérdésekben, és támogassák a parlamentet azon törekvésében, hogy létrehozzon egy olyan jogállami mechanizmust, jogállamisági mechanizmust, amely folyamatos értékelést tesz lehetővé az ilyen ügyek kapcsán. Miniszterelnök úr, ez nem beavatkozás az ön hazájának belügyeibe. A jogállamiság elsősorban az emberek biztonságát szolgálja. Senki nem akarja kioktatni az önök hazáját, közös szabályokról van szó és közös jogértelmezésről. Csak is így nőhet össze kelet és nyugat. Juncker elnök ezzel kapcsolatosan egy hasonlatot használt, Európa tüdejéről beszélt, annak két szárnyáról. Ebben az összefüggésben fontos a nyugati országok szerepét is megvilágítani, vannak itt is gondok. Kelet-Európát sokszor egyfajta futószalakként tekintjük, vagy egyfajta üzemként, ahol rövid távú gazdasági érdekek érvényesülhetnek, ez sem a nyugatnak, sem a keletnek nem jó hosszú távon, ugyanígy nem jó az, agyel, az agyelszíves, a brain drain sem, amely még csak egyre súlyosbodik. Egy európai munkaügyi hivatal létrehozásával ezeket az egyensúlytalanságokat ki lehetne küszöbölni. Támogatjuk Önöket ezekben az erőfeszítésekben, és hogyha most nem ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és nem hozunk létre európai munkanélküli segélyt sem, akkor az Európai Unió szét fog töredezni. Hosszú távú törekvésekről van szó, nem rövid távú politikai motiváltságú célokról. Emellett a klímavédelem is nagyon fontos, ezt sem szabad elodázni. Az éghajlatváltozás nem áll meg az országhatároknál, ez a kérdés mindannyiunkat érint, keletet és nyugatot egyaránt de csak akkor tudjuk az embereket rábírni a hosszú távú változásokra, hogyha ez kéz a kézben jár a nagyobb arányú igazsággal és a szociális igazságossággal. Nem csak nemzeti hatáskörű kérdés ez, európai cselekvésre van szükség, határozottan, jövőorientáltan kell fellépnünk. Kelet és nyugat csak akkor egyesül, csak akkor nő össze, hogyha közös megoldásokat keresünk. A szociális, az alapvető társadalombiztosítás megfelelő bérek, egységes feltételek a munkahelyeken, és így tovább. A szociális Európa a legjobb ragasztó a kontinensünk számára, amelyet jelen pillanatban félelmek járnak át. Ön, miniszterelnök úr, már rengeteget tett a közös ügyért, és még sokkal többet tehetne. Köszönöm konzervatív frakció nevében Zitnavska képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt kollégák! 20 évvel ezelőtt került sor az első NATO bővítésre a hidegháború után. Szlovákia nem volt része ennek a bővítésnek, de aztán végül is ránk is sor került. Nem csak az Észak-Atlanti Szövetségben, hanem az Európai Unióban is tagok lehettünk. Sajnos azonban ezt gyakran megkérdőjelezik. Nem csak az szélsőségesek, hanem egyes esetekben a, szoci- a, a, a kormánykoalíció is. A stratégiai szövetségek aláásása, Oroszországnak való hízelgés, ez nem felel meg Szlovákia és az EU érdekeinek. Hogyha a szövetségeseik megbízható partnerei akarunk lenni, akkor következetesnek kell lennünk. Világosan és egyértelműen kell fellépnünk, nem hazudhatunk, és nem kelthetünk félelmet azért, hogy népszerűbbek, legyen, népszerűbbek legyünk. A negatív